ról szól, illetve az ez ellen folyó harcról, úgyhogy ezt a vitát követhetik ma. Üdvözöljük Önöket! Korácsa asszony, parancsoljon, önné a szó. Köszönöm elnök asszony a szót. Füle biztos úr, nagyon örülök, hogy ma összefogunk széles körűen, nagy konszenzusnak köszönhetően, hogy állítsuk le ezt a barbár gyakorlatot, a női nemi szervek megcsonkítását a nők, illetve a lánygyerekek esetében. Örülök, hogy a bizottság közleményében és más intézkedéseiben is elkötelezte magát, amellett, hogy finanszírozza is ezt. Egyszerűen szívet szorongatóak a számok. Gyerekekről van szó elsősorban, és ahogy valaki elmondta, Európában is folyik ez a gyakorlat, fél millió nő kell, hogy szembenézzen ennek kockázatával. Úgyhogy mindenképpen itt a nők elleni előszakról és a gyermekek kizsákmányolásáról van itt szó, úgyhogy bűncselekménynek kell ezt nyilvánítani, mind a prevenció, mind a vádemelési gyakorlatot sürgősen be kell vezetni. Az is elhangzott, hogy Európa saját értékeit akarja rákényszeríteni másokra, nem tartja tiszteletben a hagyományokat. Ez elfogadhatatlan. Benki Moon is mondta, hogy a kultúrákban a legjobbat kell megőrizni, ami rossz, azt pedig e, el kell törölni. Amikor ezt mondjuk, akkor sem kultúra, sem hagyomány nem igazolhatja az erőszakot hiszen az egyetemes jogokat az ENSZ kartája is elismeri. Azt hiszem mindenkinek ebből kell kiindulnia. Az is nagyon fontos, hogy próbáljuk meg a kulturális hozzáálláson is változtatni, fel kell hívni a figyelmet, a nőknek megfelelő hatalmat kell adni a kezükbe, amit már nagyon sokan követnek a társadalmakban. Ami a szakembereket illeti, az egészségügy, az oktatás, a megelőzés, a szociális tevékenységek terén sokat kell tenni annak érdekében, hogy megtaláljuk a kockázatnak kitett csoportokat, hogy többet tehessünk értük. Nagyon örülök, elnök asszony, hogy nulla tolerancia elvét követi a bizottság ebben a témában. Nagyon remélem, hogy sokan csak csatlakoznak ehhez. Köszönöm szépen. Parole est à Madame Gourmay. Merci beaucoup. Gourmay a szó. Köszönöm, biztos úr, kollégák, elnök asszony. Annak ellenére, hogy globális szinten egyre komolyabban veszik ezt a problémát, továbbra is aggasztóak a statisztikai az adatok, nem csak az unión kívül, hanem belül is. Nem csak a legalapvetőbb nő és gyermeki jogok megsértése ez, hanem ráadásul roppant kár.